So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Elérkeztünk az AFET ülésünk második részéhez, 13-as napi rendi pont, jelentés a bizottság Szerbiáról szóló 2018. évi jelentéséről. Kedves kollégák, remélem mindenki tudja, hogy szavaznunk kell. és általában, amikor szavazunk, akkor Knut Fleckenstein kolléga azt szokta kérni, hogy a lehető leggyorsabban szavazzunk, aztán itt van a másik oldalon Sosnyerc úr, aki mind, meg mindig azért panaszkodik, mert túl gyorsan haladunk. Úgyhogy megpróbálok a kettő között valahogy egyensúlyt teremteni. De persze azt is meghallgatjuk, amit az SND mondani szeretne. Lássunk is neki, nekem nincs külön mondandóm, azonnal neki is láthatunk a szavazásnak. Kezdjük is, remélem mindenki összpontosít, ide figyel, és kezdjük. Egyes kompromisszum. Melyik jelentés? Szerbia. Szerbia. Okay, we're talking about item number 13, the Serbia report. A 13-as napi rendi pontról van tehát szó, Szerbiáról van szó, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellen, elnézést. 59-es módosító Solc úr módosítója. Miért zavarnak itt be nekem? Ki támogatja tehát Solc úr módosítóját mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 5, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 84-es Schaffhauser úr módosítója mellette ellene tartózkodók. Schaffhauser úr, miért nem szavazott a saját módosítójára? Mikrofonon kívül hangzik el a válasz. Rejected. Elutasítva kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. Melyik a következő? Mondja az elnök, 186-os. Schaffhauser úr mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 187-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább, 227-es, a liberálisok módosítója mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 235-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 236 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 236-ost, megnyitom a szavazást. 56-57-en szavaznak. 58-an vannak jelen. Lezárom a szavazást. 32-18 arányban elfogadtuk. 228-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 228-ast, megnyitom a szavazást. Four colleagues are Négy kollega még mindig nem szavaz. Most már három kollégára várunk csak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 237-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Az összes preambulum bekezdést végig kell szavazni? Jó, akkor a 17-től a 21-esig mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Deli és Bocskor képviselő módosítója. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 43-5 arányban. 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, 28-as mellette, ellene tartózkodók, ellenőriznünk kell a 28-ast, Solc úr módosítóját, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33 és 34 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 33-ast és 34-est, megnyitom a szavazást. Lezárva, elfogadtuk. Megyünk tovább, hivatkozások, egyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-ostól a 8-asig mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodók Szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És végül 16-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, a módosított jelentéstervezetről szavazunk most elektronikusan, megnyitom a szavazást. Még mindig várunk egy szavazatra. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 49-3 arányban gratulálunk a jelentéstevőnek. 14-es napi rendi pont jelentés a bizottság Koszovóról szóló jelentéséről. Szeretne mondani valamit a jelentéstevő? Nem? Akkor jön a szavazás. 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 48-ast, megnyitom a szavazást.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 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 124-es Schaffhauser módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 125 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Légy csendben, Széré, mondja az elnök. 187-es módosító, Szos Nyerz úré, mellett ellene tartózkodók elutasítva, 119-es módos kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 188 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 195-ös Adaktuszon módosítója. Ő még itt van nálunk? A svéd parlamentben tag most már, ugye? Jó, akkor ki támogatja a svéd parlamentet, mondja az elnök mellett ellene tartózkodók. Hát jobb lesz ellenőrizni, 195-ös, megnyitom a szavazást. Öt kollégára várunk még. Adaktuson kolléga hiányzik, biztos ez a baj. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellett ellene tartózkodók elfogadva. 207-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 208 Milan Mon mellette ellene tartózkodók elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 210 mellette ellene tartózkodók el, elfogadva, 211 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 212 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 231-es Adaktuson e- mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 234 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 235 mellette ellene tartózkodók 235-ös, azt ellenőrizni kell Milán Mon úr tiszteletére. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-20 arányban. Preambulum kezdések 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellett és 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as Schaffhauser mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 37-20 arányban elfogadva. A 24-es preambulum bekezdés a következő, mondja az elnök, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hivatkozások, egyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a nyolcast, posztasszony módosítóját. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-20 arányban, 9-es mellett ellene tartózkodók. A liberálisak azt hiszem ellene szavaztak, de ellenőrizzük a 9-est is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28-24 arányban. Akkor az elektronikus zárószavazás következik az ellensfoglalás tervezetről. Ki van mellette? Ja nem is, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Két kollégára várunk még. Úgy tűnik egy kolléga egyáltalán nem szavaz. Vajon mi lehet ennek a pszichológiai oka? Minden esetre lezárom a szavazást, elfogadtuk 42-10 arányban hat tartózkodás mellett, gratulálunk Igor Soltesz képviselőnek. Megyünk tovább, 15-ös bizottság jelentése Montenegróról, Charles Tenaka jelentéstevő kérje a szót. No, thank you. Uh, please... Nem, nem akarok mondani semmit. Szavazzunk, tegnap mindent elmondtunk. Köszönöm, elnök úr. Let's start. Akkor kezdjük. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva 10 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 16-os módosító posztasszony mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 29-27 arányban. 17-es kukán mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrzzük, Kovacsev 25-ös módosító. Lezárom, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 Kovacsev mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók ezt nézzük meg 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom. Ketten még nem szavaztak. Lezárom. 28-27 arányban elfogadtuk. Ez a 41-es volt, ugye? 44 Vacsöv mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 67-es kasztádó mellette ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük, 67-est megnyitom. Lezárom, ezt elfogadtuk. 69-es kiesik, 70-es következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük 70-est, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk 32-23 arányban. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 83-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk. 89 két részben Picula úr első rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Második rész mellette ellenem tartózkodók. Ezt viszont elutasítottuk, első rész átment, második nem. 92 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizni kell, 92-est megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük meg, jó, 96-ost is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-27-re elfogadtuk. A 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 107-es Androlokes Martin mellette ellenet tartózkodók elfogadva. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111 mellette Aha, 110-est ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást. 110-es messzer is lezárom a szavazást. 49 7 volt az arány, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, 113, megnyitom a szavazást. Door is closed. Zárom. 28-28, ezt elutasítottuk. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg 118-ast. Lezárom, ezt elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodók, ezt is megnézzük, elnézést, 119-es Meszerics. Lezárom szavazást, ezt is elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodók, ezt megnézzük, 129-est ellenőrizni kell. Szerintem nem szavaztuk meg, lezárom és valóban ezt elutasítottuk. 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszus mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 137 következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 138, 39, 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következnek a preambulum bekezdések mellette, hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Következik az egyes módosító és a kettes, mert azonos a szövegük mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük egyes és kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, ezt elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító mellettem, ellene tartaszkodok, ezt ellenőrizzük ötös módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Következik a végszavazás a módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. ketten nem szavaztak. Lezárom. Ezt elfogadtuk 47 igen, 5 ellen szavazattal gratulálunk Charles Tenoknak. Következik a 16-os napi rendi pont. Jelentés a bizottság Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló 2018 évi jelentéséről. Ivo Weigl akarná mondani valamit? Nem, nincs elnök úr semmi mondani valam, akkor kezdjük a szavazást a 31-es módosítóval. Szakorafa asszony mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es módosítók vagy sem mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, de szerintem leszavaztuk. lezárom, és 27-26 arányban leszavaztuk. Kettes számú szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas számú szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 60 Ashraf Fauser mellette ellene tartózkodók elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 60, 69 osát mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtók, 76 mellette ellene tartózkodók elfogadtók, elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 79 Hisztiszen úr mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük 80-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 81 Csambaszki mellette ellene tartózkodók. Nem látom, hogy föltenék a kezüket, megnyitom a szavazás 81. Heten nem szavaztak. Még 6, 5, 4, Lezárom a szavazást. 39-8 arányban elfogadtuk. Aztán van a 82-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük 85 picula. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Elutasítva a 25-26 arányban. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 Kovács mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 98-ast ellenőrizzük? The most important vote in your political career. Right, still three missing. Hárman még nem szavaztak. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 190 mellette, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük 115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 28-26 arányban. 12-es kompromisszum mellett ellenen tartózkodók elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 128 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 131 mellette messzerés ellene tartózkodók e, utasítva 132 mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg 132-ese, megnyitom a szavazást. Bezárom, ezt e, leszavaztuk, elfogadtuk elnézést. Hol tartunk? 133 kasztádó mellett ellen tartózkodók ezt is nézzük meg, 133-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Zambácki 134 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 136-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodók leutasítva. 149 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 154 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 155 mellette ellene tartaszkodók elfogad, elutasítva. 156 mellette ellene tartaszkodók elutasítva, 157 mellette ellene tartaszkodók elfogadtuk. 159 mellette ellene tartaszkodók, ezt ellenőrizzük 159-es. The vote is closed. This has been... Zárom a szavazást, ezt elég egyértelműen elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 161 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 164 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodók 165-ös ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Tehát 166-os jön, és 67-es, mellette ellene tartózkodok. El... És ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168 osztasz, hogy mellette ellene tartózkodók elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16 as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 180 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, elfogadtuk, 181 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 182 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 196 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 196-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. ...197 mellette ellene tartózkodók. Ez, mennyi, ez mi volt? Ellenőrizzük. 197. The vote is closed. Zárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 198 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 200 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 201 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 202 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 203 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 204 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 205 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk. 212 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 2.14 Kukán úr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2.15 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 2.16 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 2.17 és 2.18 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 2.19 mellette ez ki is esett, nem szavazunk róla hál' Istennek, 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 224 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, következnek a preambulum bekezdések, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, kompromisszum 2 mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók, 17-est ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom ezt elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodók. 23-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. lezárom, ezt elég egyértelműen elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes szobori módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Harminc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk aztán jönnek a hivatkozások kettő mellette ellene tartózkodók, kettest ellenőrizzük. Lezárom, elfogadtuk. a következő az kiesett, mert az előzőt elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, de nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. lezárom, elutasítva, 28-27 arányban. 7-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, és akkor most a módosított végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Three colleagues missing, two. Hárman nem szavaztak, ketten nem szavaztak, egy. Ki ez az egy, aki soha nem vesz részt a szavazásban? A Revolut esetleg? Lezárom a szavazást. 47 mellette 9 ellene gratulálunk. Egy tartózkodás volt, és ezzel következik jelentés a Bizottság Albániáról szóló jelentéséről Klut Feckenstein akar mondani valamit, tessék. No, thank 10 percre esetleg. Na nem, köszönöm szépen az együttműködést mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm szépen. 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-as mellette, 57-est ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Rendben. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 és 4 ellenében, úgyhogy ezt ellenőriztük. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es. Mint mindig Castador mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es Kukán úr mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százas. Szosznyác úr, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 111-es, 101-es, 102-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 103 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 104 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 104-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodik, 113-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 115 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 122-es, 3-as polc. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 128-ast, megnyitom a szavazást. Egyetemű lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodik. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk 129-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 130-as mellette, ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. 130-as. 130-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 132-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 156-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157 mellette, illetve két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 162 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elfogadtuk, ugye? 167-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 172 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 176 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Preambulumok 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenegy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhárom mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizennégy mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. tizenötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Szóbeli 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as Kukan mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Idézetek 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. és a módosított jelentésről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-5-tel szemben. Gratulálok az előadónak. So we have another very long vote. Következő nagyon hosszú szavazólista, sok kompromisszumos módosítóval. El se hiszem. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ja, nem mondtam, hogy miről szavazunk. Grúziai jelentés. 31-es tannak felmódosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette 46 mamikins. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 48-ast hál' Istennek visszavonták. 4-es kompromisszos mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszos módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-57 visszavonták. 60-as Mami Kings mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es. Visszavonták. Jurek úrnak ez jó lesz. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 97-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 106-os mellette elnézést. Előre szaladtam. 12-es kompromisszumos mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 106-os, lelnöki módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 109-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 13-as kompromisszós mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es, sarcunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrzik a 141-est. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143. Kesztádó mellett tartózkodik, elutasítottuk. 344 mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenhatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 17-es kompromisszumos módosított. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. inte, hát mit közük az inteseknek hozzánk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Int a 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Int a 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Inta 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 225 visszavonták, Inta 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 227 Mamikis mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228 visszavonták, 229 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as preambulum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es visszavonták, 10-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk idézetek egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, öt visszavonták, hat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene ellenőrizgő hetest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Tíz kolléga hiányzik, ébresztő. Még heten hiányoznak, öten hiányoznak, négyen hiányoznak. Utolsó felhívás, lezárom a szavazást. 43 héttel szemben egy tag, ö, tartózkodás. Gratulálunk Andrész Mamikinsnek. EU Moldovával kötött társasági megállapodások végrehajtása. Ausztravicius kolléga előadó szeretne hozzászólni. Isten áldja Moldovát! Jó, hát akkor az Isten áldja Moldovát és a mi bizottságunkat. Okay. Here we go. Compromise one in favor. És kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös elmosvasz mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötvennyolcastól a 65-ösig egyben tudunk szavazni? Nem. A szociálisták azt mondják, hogy nem. 58 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 65-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os Nikolaj mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 106-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as kompromisszumos mellette, 12-es, 13. bekezés, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 12-es kompromisszumos módosítom, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 35-17-tel szemben, 13-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 14-es kompromisszumost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 165 Sáfazárul mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 15-öst, csak a rendkedvéért. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 48-2-vel szemben Inta, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellene, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75 mellett ellene, 57 mellett elfogadtuk. Alcímek mellett ellene tartózkodik. 57-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kis többséggel. Preambulum a kötős mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es szóbeli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Int a 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szó, kettes szóbeli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 5 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodik. 12-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. 13-as is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Idézettek, egyes mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az egyest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 31-5-tel szemben. Isten áldja az előadót, gratulálok. And last vote. Az utolsó előtti szavazáshoz érkeztünk el. El se hiszem. 20-as napi rendi pont, időközi jelentés a 2021-27 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről. A parlament álláspontja a megállapodás érdekében Marietje Sáke a jelentéstevő a parlament részéről, nincs itt a teremben, úgyhogy valószínűleg nem is akar mondani semmit, akkor rá is térhetünk azonnal a szavazásra. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 13-as módosító első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as módosító második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os Jordi Solé mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27 Castaldo úr, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 30 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük a 32-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 33. Jordi Soné, mellette ellene, tartózkodók. Ellenőrizzünk elesztés, Megnyitom a szavazást a 33-asról. Lezárom. Elfogadva. Az elektronikus szavazás következik a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 33-4 arányban, 11 tartózkodás mellett. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Kedves kollégák, az utolsó szavazás következik mára. a módosítók egyike másika emberjogi jogsértést képez. 35 mellette ellene tartózkodók. Megnyitom a szavazást, ellenőriznünk kell. Vote is closed. Lezárom a szavazást 21-20 arányban elfogadva. Jó start ez Tunekellámnak, 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40 hetes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk? Ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást. It's closed. Elfogadtuk, illetve lezártam a szavazást, elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük az ötvenest, megnyitom a szavazást. Az ötvenesről szavazunk. A szavazást lezártam, és elfogadtuk. Jól értettem, hogy Fleckenstein úr ellenőrzést kér a 49-eshez? A képviselő mikrofon nélkül szól hozzá. Compromise two. In favor. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. It's been adopted. Lezárva, elfogadva. 60 mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 67-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 67-est, Báléró kolléga módosítója. A szavazást lezártam. Elfogadva. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 74 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 82 Valero mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 82-esről. Lezárom elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük a 86-ost, megnyitom a szavazást. Lezárva, elutasítottuk 89 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 90. Zebén előzénk, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 105 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 108-ast, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva 15-30 arányban 109, mellette ellenem tartózkodók. Nem világos az eredmény. Ellenőrizzük a 109-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Rejected elutasítva, 110 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 115 mellett, 11 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 111-est, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 116-os okafogyottá vált, a 115-ös úgy szintén, 117-es úgy szintén, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 137-es Árne mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 149-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 153 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 153-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 154, Jeffrey Van Orden, mellette ellene tartózkodók, elfogadva Preambulum bekezdése 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezek mind preambulum bekezdésekről szólnak. Na hát. 15 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva Ellenőrizzük a 18 as megnyitom a szavazást. It's closed. It's been rejected. Elutasítottuk 19 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 20 mellette ellene, tartózkodók ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 21-22 azonosak mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadva 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 30 mellette, okafogyottá vált, 31-esről nem kell szavazni, 32 párnyó mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 34-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A hivatkozások következnek egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem. Nem, mindegy, mondja az elnök. Kettő mellett ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellett ellene tartózkodók elfogadva, négyes elfogadva, ötös elfogadva. A jelentés egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Eight colleagues missing, please. Nyolc kollégára várunk még. Five colleagues missing. Még öt kolléga szavazatára várunk. Kérem, szavazzanak. Lezártam a szavazást 27, 4 arányban 12 tartózkodás mellett elfogadtuk. Szerintem tartsunk egy egy perces szünetet, utána következik a 22-es napi rendi pont, és valamelyik alelnököt kérem, hogy elnököljön. colleagues, we have to continue. We have now... Kedves kollégák, akkor tovább kell mennünk. 22-es napirendi pont. A szeptember 17 és 21 között Kazaksztánba és az Üzbegisztánba tett látogatásunk értékelése, ahogy önök is tudják, jártak a kollégák Asztanában, Almatiban, Taskentben és Samarkandban annak érdekében, hogy előmozdítsák a politikai párbeszédet és annak parlamenti dimenzióját az EU közép-ázsia stratégiájának jövőjében esedékes felülvizsgálata előtt Krisztián Preda kap szót. Merci, euh, président. Donc, euh... Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ön is mondta, A külügyi bizottság eh, delegációja járt Kazaksztánban és Üzbegisztánban. Két napot az első országban, két napot a második országban. A cél az volt, hogy eh, beszéljünk partnereinkkel arról, hogy hogyan is alakuljon, hogyan néz ki az EU közép-ázsiai stratégiája. Több találkozót tartottunk, amelyek nagyon hasznosak voltak. Kazaksztánban hosszasan beszéltünk a külügyminiszterrel, aki fogadott bennünket, és egy nagyon őszinte párbeszéd volt ez. Emellett találkoztunk a külügyi, illetve nemzetközi ügyi bizottság, valamint a Védelmi Biztonsági Bizottság tagjaival Tehát több tagjával találkoztunk ennek a bizottságnak. És a Szenátus Alkotmányügyi Bizottságának tagjaival is találkoztunk, akiknél felvetettünk néhány érdekes kérdést az együttműködéssel kapcsolatban az EU és Kazahsztán között, valamint az emberi jogokról kérdeztünk. Euh, El kell mondani, hogy euh, egy párbeszéd elindult, élénk párbeszéd volt. Donné beaucoup d'explications sur nos... És mi hosszasan magyaráztuk azt, hogy mi mit gondolunk ezekről a dolgokról, mert ott nem nagyon látnak olyan éles összefüggést a külügy és az emberi jogok között. E, ennek tudatába kell lenni egyébként, világon máshol is így van az, még a profi politikusok sem feltétlenül gondolják azt, hogy a külügyeknek bármi közük van az emberi jogokhoz. Egy kicsit ki kellett oktatni őket. Hát nem leckét adtunk nekik, eh, hanem eh, pour euh, mettre un peu de clarté dans notre... hanem tisztáznunk kellett azt, hogy mi hogy gondoljuk ezt. Rákérdeztek. Nos, Két igen eltérő látogatás volt ez Almatiban és Asztaniban. Almatiban volt egy incidens, polgármester találkozott a kollégákkal, és amikor a hotel lobbyát elhagyta, akkor letartóztatták, és nem tudjuk, hogy hova vitték. Jöttek a rendőrök, körbevették az épületet. Eléggé, eléggé kínos volt tényleg a Kazaksztán brüsszeli nagykövete szerencsére ott volt, és hát így szárnya alá vett bennünket, kérdeztük tőle, hogy mégis mi történik itt, és aztán utána szabadon engedték, de hát el kellett törölnünk találkozót, és mert ugye, és ráadásul egy kicsit félelmetes volt, mert ezt követően jöttek az NGO képviselői, és hát az NGO-k helyzete ott, tehát ez az volt a tét, hogy tényleg a kazak barátainkkal egyáltalán lehet-e párbeszédet folytatni különböző kérdésekben. Ez egy kihívás az emberi jogi, jogok kérdése a mi szakbizottságunk kifejezte, hogy hajlandóak vagyunk ezzel, akarunk ezzel a témával továbbra is foglalkozni. És aztán ott volt Antonio Panzeri is, aki szerencsé, hogy ott volt. Az Emberi Jogi Bizottság elnökeként járt ott, ezt fel is emlegettük, várták őt, és kértük, hogy, hogy ő is tudjon találkozni azokkal, akikkel mi beszéltünk, illetve azokkal, akik börtönben vannak, és szabadságvédőként kerültek börtönbe. Remélem, hogy ez sikerül majd, és konkrét eredményeket fog hozni adott esetben egyes személyek szabadon bocsátását. Konkrét eseteket vetettünk fel, a főügyész helyettes egyébként hajlandó volt minket fogadni, hosszasan beszélgettünk, említettünk neki neveket, helyzeteket, információkat adott, azt mondta, hogy jó hangulatban velünk együtt dolgozik, mint ahogy egyébként mások is. Azt reméljük, hogy Antonio Pancieri látogatása majd egy lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a párbeszédet elmélyítsük. Emellett tudtunk találkozni egyetemi tanárokkal, a Nazarbayev Egyetem tanáraival aztánában. Des et des Európaiakkal, amerikaiakkal, akik ott dolgoznak, és akik egyébként olyan oktatást tartanak, amely minőség és amit nem az állam ellenőriz, amerikai és európai, szingapúri egyetemek eh, tevékenykednek Kazaksztánban, anélkül, hogy az oktatási minisztérium ellenőrizné az ő tananyagukat. A második eh, feléről a látogatásnak szintén ejtenék pár szót, Tasket és Samarkand. Taskentben szintén találkoztunk a civil társadalom szervezeteivel, akik egy része megcáfolta azt, hogy minden politikai foglyot elengedtek volna a hatóságok, hatóságok ezt állították, ők néhány nevet adtak nekünk, akik még a börtönben vannak, vagy a hivatalosságokkal találkozva megpróbáltuk tisztázni ezeket a dolgokat. Anne, Anne Gomes is feltette néhány kérdést, ott volt ő is. Taskentben azt láttuk, hogy a partnereink nyitottságot mutatnak egyrészt parlamenti oldalról, másrészt külügyminisztériumi oldalról hajlandóak eh, együttműködni velünk. Ugye ott most van egy nyitás. Az Üzbegisztán és Kazaksztán most versenyeznek egymással abban, hogy melyik a nyitottabb ország. Emellett átbeszéltünk néhány nagyon érdekes ügyet, például Afganisztán, ott az üzbégek helyzetéről beszéltünk, illetve az afgán helyzetet néztük át, illetve hogy megtudtunk érdekes dolgokat arról, hogy milyen tárgyalások folynak a két ország között. Emellett lehetőségünk volt az ENSZ intézmények képviselőivel is beszélni a szervezetbűnözésről, illetve a drogkereskedelemről, a megelőző diplomáciáról. Érdekes volt találkozni az ENSZ ügynökségek embereivel, és lehetőségünk nyílt arra is, hogy beszéljünk üzbeg, üzbég partnereinkkel Közép-Ázsiáról, mint térségről. És az érdekelt bennünket, hogy ők hogyan tekintenek Európára. Az is érdekelt bennünket. Szamarkánban pedig beszéltünk a regionális hatóságok képviselőivel, az alkormányzóval, illetve megnéztünk két projektet, amelyek már működnek. Itt az egyik egy nővédelmi projekt, a családi erőszak elleni projekt. Ez egy futó, folyamatban levő fellépés, a másik pedig a szilárd hulladékkezelés projekt, eh, ami még csak tervezésben van. Tehát van egy nyitottság, érdeklődés. A két ország, Kazaksztán is és Üzbegisztán is együtt akarnak működni velünk külpolitikai kérdésekben. Ugye itt elsősorban Afganisztáról, Szíriáról volt szó, illetve a, az atomfegyverek, atomfegyvermentességről. És a két oldalról a parlament részéről találkoztunk olyan képviselőkkel, akik eh, külügyekkel foglalkoznak. Sajnálom, hogy Ivet eh, nincs most itt. Eh, ott volt az első részében a látogatásnak. Kazaksztánban ott volt, aztán tovább már nem jött. Nem csak a közép-ázsiai delegációk véleménye érdekesít, hanem ott azt is hallottuk, hogy az ottani delegáció soha nem beti fel az emberi jogok kérdését. Ez azért aggasztó. Mert az EU-s delegációk, amikor megyünk valahova, akkor ez nem egy barátsági csoport. Tehát amikor oda megyünk, akkor az Emberi Jogi Bizottság, illetve a az Emberi Jogi Bizottság, illetve a Külügyi Bizottság véleményét is hát tegyük világossá. Köszönjük, Krisztián, ezt a hosszú előadást. Anna Gomes is részt vett ezen a kiküldetésen. Ővé a szó. Köszönöm szépen. Egyetetek mindazzal, amit Krisztián Préda már megosztott velünk. A személyes benyomásomat is szeretném megosztani. Két országot látogattunk meg, Kazaksztán a régi világban él, nagyon komplikált helyzet kezd kialakulni ott, nagyon sok ember ezt mondta nekünk, persze nem a nyilvános találkozókon, hanem magánbeszélgetéseken, mert Elnézést, de hát ott egy diktátor államban működik. Minden Nazerbáj, minden az egyetem is, és minden Nazerbáj. Egyszerűen csak az Assad az apához, Assad apjához tudom használ, hasonlítani a szíriai időszak tekintetében. A másik oldalon nagyon érdekes, felkészült emberekkel lehet találkozni, nyitottabb megközelítést kívánnak alkalmazni. Krisztián említette az egyetemet. Igen, hát elnézést kérek. Azért mentem az egyetemre, hogy tíz főleg külföldi fizetett professzorral találkozunk. Persze, hát az egyetem fizeti őket, nem fognak rossz dolgokat mondani az egyetemről. Hát az ő hitelességükről is szó van. Azért fizetik őket, hogy ott legyenek, és szép dolgokat mondjanak nekünk. És egy egy diák, azt mondták, hogy ő a legjobb, akivel találkoztunk. Hát nem ezt várná az ember, amikor elmegy egy normális országban egy egyetemre, úgyhogy ez se volt egy normális helyzet. Tényleg szeretném hangsúlyozni, ezt sok több emberrel beszéltem, aki tényleg aggaszt, Azebajev a vezető öreg, 77 éves, attól félnek, hogy nincs felkészítve, előkészítve a jövő, és attól félnek, hogy a bonyolult helyzet alakulhat ki, már csak azért is, mert van egy ilyen etnikai föld alatti helyzet, ami nem annyira egyszerű, mint ahogy lehetne. 22%-ban az orosz, 23% az orosz származások aránya. Aztán az is furcsa volt, amikor Almatába, Almatába mentünk, mert ott bár nem volt túl sok lehetőségünk, mégis az volt a benyomásunk, hogy, hogy ott egy valós városban voltunk. Hát aztán az csak egy ilyen művi város, ö, nincs is túl sok ember ott, üres épületek. Persze nagy benyomást kelt mindez, de nem egy ö, kellemes hely. Láttuk, hogy persze, főleg a külügyminiszter próbálja a jó oldalokat bemutatni. És amikor átmegyünk Almatába, akkor látjuk, hogy ez egy valós élő város, és ott tényleg, ott is bonyolult a helyzet. Volt ez a bizonyos incidens, amit Krisztián elmondott. Ennek tényleg ugye hatása volt a látogatásunkra. Föltettünk kérdéseket az emberi jogokról, és csak támogatni tudom azt, amit Krisztián mondott, hogy nem igazán elfogadható, hogy a delegáció nem tesz föl kérdéseket emberi okra. Igen, mi föltettünk kérdéseket, konkrét eseteket vetettünk föl, egyéni eseteket, és örülök annak, hogy ezt megtettük, de azt éreztük, hogy nincs szabadság az országban. Az emberek próbáltak eljutni hozzánk, de nem sikerült ezt megtenniük, ezt megakadályozták. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy amit Krisztián is mondott, hogy Antonio, ez a látogatás nagyon fontos lesz, tehát fontos, hogy Antoniának legyen meg az a lehetősége, amit mondott a nagykövet is, hogy beszélhessen ezekkel az emberekkel, fontos, hogy elmenjen oda beszélni ezekkel az emberekkel, Üzbegisztánnal kapcsolatban még egy dolog, elnök, nagyon késő van. Még mennyit szeretne beszélni? A válasz, hogyha elmegyek valahova és be kell, hogy számoljak, akkor egy minimális időre szükségem van. Ha nem akarják, nem beszélek. Elnök, csak udvariasan szerettem volna emlékeztetni arra, hogy a lehetőleg fogja rövidre a hozzászólását. Igen, voltam Üzbegisztánban 2012-ben, ha jól emlékszem, és látom a különbséget, pontosan azért, mert most politikai nyitottság van. Sok olyan probléma, amit felvetettünk akkor, konkrétan a gyermekmunka kérdése, ezzel foglalkoztak, és nyitott az ország, és pontosan a civil szervezetek ezt a benyomást adták át nekünk, hogy a például fogvatartottak esetén is. Lehet, hogy olyan emberekről van szó, akiket egyszerűen ott felejtettek több okból, de minden esetre a civil szervezetek tudnak velünk beszélni, ez ugye teljesen eltér a kazak helyzettől. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha jelentős, fontos kapcsolatot akarunk kialakítani Kazaksztánnal, akár energia, akár más témában, én megértem, hogy a helyzetes energia miatt ez egy fontos ország, de akkor nem feledkezhetünk meg az emberi jog kérdéséről. És hogyha egészséges kapcsolatot akarunk kialakítani, akkor föl kell vetni az egyedi eseteket, az emberi jogi jogsértés eseteit. Ne csak uh, hogy ne legyen az, hogy terroristának titulálnak embereket, akik békésen fölvonulnak, vagy az aktivistákra nem mondják azt, hogy soros fizeti őket. Köszönöm, Anna Gomez. Schaffhauser úr szeretne hozzászólni, nem elment közben. Buchner úr, tessék. Az utazással kapcsolatosan? Igen. Akkor parancsoljon. Nagyszerű, csak röviden kiegészítésképpen szerettem volna valamit mondani Gomes asszonyra reagálva. Kapcsolatokat tartok fenn az üzbék lakossággal. Kifelé az embernek számára úgy tűnhet, hogy nyíltabb az ország, nyitott valamelyest, de befelé ez egyáltalán nincs így. Az EU nyomására megszüntették a gyermekmunkát, mert mi azt mondtuk, hogy a, nem vagyunk hajlandó a kereskedelmi megállapodást kötni, hogyha gyermekmunkát alkalmazni. Most az történik, hogy a felnőttekre hárították azt a munkamennyiséget, amit korábban a gyermekek végeztek el. A börtönökben is vannak továbbra is politikai fogvatartottak, Nemrégiben magam is jártam az országban, ott a nagykövetek nagyon le voltak nyűgözve, mert lát, úgy vélték, hogy nagyon nagy a változás, de szerintem ennek nagy része illúzió. Köszönjük szépen Buchnerónak. kérje meg valaki a szót. Úgy látom nem. Akkor haladunk tovább a napirendben. 23-as napirendi pont amúgy is már fél órás késésben vagyunk, hát ha most sikerül egy kicsit utolérnünk magunkat. Tehát, kedves kollégák, 23-as napi rendi pont éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról. Néhány megjegyzést tennék a magam részéről, mivel én vagyok a jelentéstevő. Rendszerint az AFED szakbizottság elnöke készíti ezt a jelentést. A jelentés tervezetet néhány héttel ezelőtt Körbeköltük, remélem mindenkinek volt ideje arra, hogy megnézze a szöveget. Most még inkább próbáltam összpontosítani a stratégiai reflexióra arról, hogy mi az EU szerepe és helye a világban, mik legyenek a közös külpolitikánk céljai, Onnan indul a jelentés, hogy ahogyan itt a szakbizottságban rengetegszer megjegyeztük, a kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szemben a világban, és az EU csak akkor tudja megőrizni a befolyását, hogyha az Európai Unió és tagállamai is egységesen lépnek fel. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió egy egyre jobban összekapcsolódó multipoláris világban is jó helyet, szerepet tölthet be, hogyha megfelel a szerepének és politikai hatalomként lép fel. Ez csak akkor lehetséges, hogyha közösen lépünk fel. A multilateralizmus több oldalról támadják, és a különböző szövetségeket is megkérdőjelezik. Egy ilyen idő, időszakban a hasonlóan gondolkodó országokkal kell szövetségre lépnünk, és a multilateralizmus és a szabad és felkereskedelem mellett kell kiállnunk. Emellett, ezt is többször megvitattuk a szakbizottságunkban, az Európai Uniónak a hard power területén kell jobban teljesítenie, nem támaszkodhatunk másokra a saját védelmünket illetően. Az elmúlt években és hónapokban volt némi előrelépés, például a PESCO is létrejött, de jóval többet kellene tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió egy hiteles világhatalommá nője ki magát a politikai szintéren. Egy dolog nagyon fontos számomra, kedves kollégák, úgy döntöttem, hogy ebben a jelentésben a stratégiai fontosságú ügyekre összpontosítok a közös kül- és biztonságpolitikánk szempontjából, ezért arra kérném a kollégákat is, hogy a módosítóikat ezekre a főbb horizontális stratégiai kérdésekre összpontosítsák, ahelyett, hogy konkrét részletkérdésekbe, részletkérdésekre reflektálnának egyes országokban, régiókban vagy a világ más részeiben. Miért mondom ezt? Azért, mert a szakbizottságunk több országjelentést is készít, ma délután is szavaztunk ilyenekről. Emellett évente elfogadunk egy ENSZ jelentést is, és az évek során ez a jelentés egyre inkább egy olyan jelentésé vált, amely egyes konfliktus sújtotta országokra összpontosít. Úgy gondolom, ennek nem szabad megismétlődnie. Fontos, hogy a CFSP jelentés ne jusson erre a sorsra. Emellett a SZEDE is készít egy jelentést a biztonság és védelemi politikáról, a párhuzamosságokat elkerülendő, az ilyen tematikájú módosítókat inkább ahhoz a jelentéshez kellene majd benyújtani. Várom az együttműködést az érdekelt kollégákkal a stratégiai jelentés témájában. Örülök, hogyha még a módosítók benyújtása előtt megkapom a kollégák visszajelzéseit, ezzel is elősegítve a munkát, várom a kollégák véleményét a szövegtervezettel kapcsolatosan köszönöm. Most szeretném megadni a szót a hozzászólóknak a lista szerint. Fleckenstein úr, Valero asszony szeretne hozzászólni. Austravicius képviselő. Gomes, assz Gomes asszony. Jó, Knut Fleckensteinnel kezdjük, tessék. Elnök úr, viszonylag rövidre fogható mondandómat. Először is nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül kiegyensúlyozott jelentéstervezetet. Ahogyan ön is elmondta, a szöveg eltekint attól, hogy részletkérdésekkel foglalkozzon, és elsősorban az európai külpolitikára szorítkozik általában véve. A szociáldemokrata bizottság részéről biztosan nem érkeznek majd országspecifikus módosító indítványok, mert én is úgy gondolom, hogy egy általánosabb megközelítésre van itt szükség. Egy pontra külön ki szeretnék most térni. Véleményem szerint nem domborította ki eléggé az Európai Unió erősségét. Ez a külpolitikában gyakorolt soft power, vagy soft power, amely egy sikertörténet nálunk, és ennek az alapját a párbeszéd képezi. Ez a puha hatalomgyakorlás akkor fontos, amikor a szomszédság politikában gondok adódnak, a párbeszéd egyre fontosabb lesz, és ezért fontos, hogy a főképviselő is erre összpontosítson. Ezzel kapcsolatosan fogunk egy módosítót benyújtani. Összességében meg kellene erősíteni a polgári missziók, küldetések számát. Ami a katonai részt illeti, joggal utalt arra, hogy a SZEDE jelentésben lehet majd szóvá tenni az ezzel kapcsolatos megállapításokat. Összességében úgy gondolom jó üzenetet, helyes üzenetet fogalmaz meg a szöveg, és hozzájárul majd ahhoz, hogy a közös kül- és biztonságpolitikánk előbbre jusson, várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Knut Fleckensteinnak. Az EKR nem kíván hozzászólni az ALDE részéről. Elnézést, csak szó, jelezni akartam, hogy most el kell mennem. Elnézést kérek, amiért így alakult. Köszönjük, Knót, utaz jól, Austravicius képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az ELDE árnyék jelentéstevője Hans van Balen nevében szólok hozzá, illetve helyette, aki sajnos nem tud ma itt lenni az eszmecserén. Van Balen úr szeretné megköszönni a jelentéstevő munkáját, üdvözli ezt a rendkívül jó jelentéstervezetet, amelyre pozitívan tekint az ALDE frakció. Fontos, hogy az EP hozzájáruljon a hatékony közös kül- és biztonságpolitikához, azért, hogy kezelni tudjuk a bennünket körülvevő kihívásokat. Különösen releváns ez az Európai Unió keleti határa szempontjából, ahol kihívásokkal nézünk szembe az orosz felépés miatt, amelyre határozottan kell tudnunk reagálni. Van Balen benyújt éppen ezért majd néhány módosítót. Ezek konkrét földrajzi területekre vonatkoznak, például az indiai, illetve csendes óceáni térségre. Van Bálen úr köszöni mindenkinek az együttműködést, és derülátó azt illetően, hogy minden bizonyal kiváló szöveg születik majd, amely és kiváló szöveg kerül majd a plenáris ülés elé. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen Austravicius képviselőnek. Most a zöldek részéről Valéro asszony kap szót, tessék. Eh, Köszönöm szépen. Meszerics Tamást helyettesítem, aki elvileg ennek a témának az illetékesen állunk. Röviden fogok csak hozzászólni. Ha hiteles szereplő szeretnénk lenni a nemzetközi szintéren, akkor ambiciózusnak kell lennünk, hitelesnek kell lennünk, közös külpolitikát kell követnünk, mindennek kéz a kézben kell járnia az ökológiai megközelítéssel, és fontos, hogy a tagállamok is közösen lépjenek fel. Mindeközben emlékeznünk kell arra, hogy az Európai Unió elkötelezte magát a demokrácia elvének megerősítése és a nemzetközi jog megerősítése mellett. Sokszor azonban nincs összhang a különböző szakpolitikai területek és a célkitűzések között. A demokrácia, a jogállamiság kapcsán nagyon aggódom, mert hogyha például az Európai Unión kívül élőkkel beszélgetünk, azt tapasztalhatjuk, hogy sokan nem úgy látják már, hogy az Európai Unió az emberi jogok és a jogállamiság mint a példája lenne, megrendült a hitelességünk, és ez aggaszt engem. Szerintem Nagyobb összhangot kell teremtenünk a különböző politikai, szakpolitikák között. Egyrészt itt van a védelmi politikánk, másrésztről a demokrácia és a jogállamiság mellett szállunk síkra, de közben fegyvereket is exportálunk. Ellentmondás feszül mindezen tényállások között. Például a export nem igazán felel meg annak, amit sokszor hangoztatunk. Az egyik előttem szóló kolléga már elmondta, hogy a polgári missziókat is meg kell erősítenünk, ez benne is áll egyébként a szerződésekben. A közös kül- és védelmi politika célja az, hogy válsághelyzeteket oldjon meg, és stabilizálja a, helyzeteket, a helyzetet a konfliktus sújtotta területeken. És persze a migrációval is foglalkoznunk kell, ez is nagy probléma. Tamás módosítókat szeretne majd benyújtani ezekre a módosítókra nem térnék ki most részletesen. Lényegében arról van szó, hogy egy hiteles politikát kell követnünk a polgári fellépés területén is, és nem csak a katonai fellépés területén. Thank you, Ms. Valero. Köszönöm Valero asszonynak, hogy elmondta Meszerics úr állásfoglalását. Labiz Zabin előzing a következő a GUE részéről, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a jelentést. Alapvetően nagyon sok helyes meglátást és értékelést tartalmaz a szöveg. Igen, igaz, az Európai Unió biztonsági helyzete bonyolultabbá vált, és igaz az is, hogy a lakosság egy negyede instabil vagy veszélyeztetett országokban vagy társadalmakban él, és az is igaz, hogy a nyugati államokban egyre inkább elharapózott a protekcionizmus és a nacionalizmus is. Néhány BRICS állam, mindenek előtt Kína továbbra is nagyon nagy gazdasági súlyjal rendelkezik. A kérdés az, hogy milyen következtetést vonunk le mindebből. Alapvetően nagyon fontos kérdéseket vetettünk fel a ma délelőtti meghallgatás során. Megfogalmazódott például az a kérdés, hogy a problémák megoldásához milyen stratégiákat tudunk hosszú távon alkalmazni, melyek azok a stratégiák, amelyek észszerűek egy ilyen helyzetben. Az a kérdés, hogy az Európai Unió milyen globális szereplő kíván lenni a jövőben, ez áll a középpontban. Mi a GUE-NGL részéről úgy gondoljuk, hogy ebben a jelentésben olyan stratégiák szerepelnek, amelyek áthelyezik a hangsúlyt a konfliktusok megelőzéséről a katonai opciókra, a katonai beavatkozásra. Ilyenkor mindig bele kell gondolni abba is, hogy egy ilyen hangsúly eltolódás meglehetősen végleges, és megszünteti az egyéb fellépés lehetőségét. Ennek szellemében szeretnénk módosításokat benyújtani, és egy kisebbségi jelentést is szeretnénk készíteni a magunk részéről. Nekünk az a legfontosabb, hogy az érdekek között egyensúlyot teremtsünk, a fair és politikai alapú konfliktus megoldás álljon előtérben, és fontosnak tartjuk azt, hogy ehhez megteremtsük a szükséges lehetőségeket és stratégiákat is. Másrésztről a Peszkóval kapcsolatosan gondunk van a demokráciát, a Peszkó demokratikus voltát illetően. A konszenzusos döntéshozatalról átkerült a hangsúly a többségi döntéshozatalra, ezáltal az Európai Unióban egy unión belül tagállamok bizonyos csoportja nagyobb döntés, jobb döntési pozícióba került, és felmerül bennem a kérdés, hogy ez a fejlemény, ez az elmozdulás valóban a demokráciát szolgálja-e, és hosszú távon valóban békéhez és kiegyensúlyozott fejlődéshez vezet-e. Köszönöm szépen. Köszönöm Lőzing asszony a hozzászólását, és természetesen a CSDP-ről, tehát a közös védelmi és biztonságpolitikáról szóló jelentéssel kapcsolatosan is nyugodtan szóvá teheti, vagy leadhatja majd írásban a Peszkóval kapcsolatos kritikáját, ott talán még inkább helye van, mint itt. Ana Gomes, köszönöm szépen a jelentést, nagyon érdekesnek találom a szöveget, nagyon kellemes olvasni, és ez is fontos, hogy könnyen olvasható. Elolvastam a szöveget, Elkészítettem módosítóimat is, amelyeket hamarosan megkapnak majd. Úgy érzem, ez egy olyan terület, ahol ambiciózusabbnak kellene lennünk. Értem az érvelését, miszerint ott van a védelmi és biztonságpolitikai jelentés is, de szerintem a kül- és biztonságpolitikai jelentésben is helye van annak, amit már a legtöbb tagállam is elfogadott, hogy egy védelmi unió felé mozdulunk el. Sokat használja az európai szuverenitás fogalmát, ezzel magyarázza, hogy miért van szükség egy közös külés és, és biztonságpolitikára. Én nem igazán tartom ezt szerencsés kifejezésnek, kicsit mintha a Macron által használt fogalomra hajazna, de ami talán még ennél is fontosabb, az a stratégiai autonómia szükségessége az EU számára. Mi vagyunk azok, akiknek dönteniük kellene arról, hogy mik az érdekeink, és mit kívánunk tenni, hogyan kívánunk fellépni a globális szintéren, melyek azok az eszközök, amelyekre ehhez szükségünk van, és persze a forrásokat is biztosítani kell a szükséges eszközökhöz. Ami a forrásokat illeti, illetve erőforrásokat, teljesen egyetértek azzal, ami az imént elhangzott, de veszélyesnek tartom, hogy kapcsolatot teremtsünk a források és a migráció között. A migráció kérdését nem tudjuk úgy megoldani, hogy szórjuk a pénzt. hogyha továbbra is olyan fejlesztéspolitikai programokat tartunk fenn ezentúl, amelyek nem hoznak eredményeket, akkor ennek sincs értelme. És mindez igaz a kereskedelempolitikára is, és az agrárpolitikára is. Csak akkor van értelme, ha igazi fejlődést segítünk elő vele, olyan országokban, ahol van megfelelő kormányzás, van intézményrendszer, és ahol például a civil társadalom is el tudja végezni az ellenőrzés feladatát. Ez egy olyan terület, ahol eltévesztettük, elvétettük az irányt hogyha a különböző területeken nem sikerül igazi kézzelfogható eredményeket elérni, akkor attól tartok, nem, érünk, nem érünk célt, és azt hiszem itt a külpolitikai főképviselőnek kellene tennie valamit. Tudom, hogy nehéz a helyzete, és tudom, hogy ez a kettős poszt is bizonyos kihívásokkal jár, de talán itt érdemes lenne javítani az eddigieken. Egyetértek azzal is, hogy azt mondta, nem kellene külön egyes esetekre kitérnünk a jelentésben, de azért vannak olyan területek, ahol egy kicsit határozottabban is fogalmazhatnánk a szövegben. Mert sok olyan terület van, ahol a CFSP-re szükség lett volna, sok esetben szükség lett volna arra, hogy Európa látható legyen, hallassa a hangját, és nem tette meg. Gondoljunk például Szíriára, Líbiára, ezen esetekben csak a minimumot teljes, teljesítették humanitárius segítségnyújtás és így tovább. És ez sokszor azért alakul így, mert a tagállamok nem tudnak egyetérteni abban, hogy mi legyen az európai közös kül- és biztonságpolitika igazi célja. Köszönöm. No further colleagues. Köszönjük, a Gomes. Más nem akar beszélni. Delfin urat kérdem a stratégiai tervezési osztályról, a külügyi szolgálaton belül. Öné a uram. Köszönöm, elnök úr. Örülök ennek a jelentés tervezetnek, ami tényleg a kontextust akarja megadni nekünk. A multilateralizmus kihívások érik, vagy aláássák, a demokrácia visszavonulóban van, instabilitás van a szomszédságunkban, miközben ugye látunk bizonyos előrelépéseket is, például a migrációban, vagy a konnektivitásban, esetleg a fenntartató fejlesztési célokban, amik azt mutatják, hogy ha akarjuk, akkor lehet elérni eredményeket. Itt vannak feszültségek, illetve a kérdéses az, hogy mi az, amit a külvilág elvár az Európai Uniótól, illetve mindez mit jelent az Európai Unió érdekeire és értékeire nézve. Az biztos, hogy össze kell szednünk magunkat, Érdekes látni, hogy a ma elhangzott kifejezések az európai stratégia, illetve szuverenitás, autonómia mennyire tükrözik európai vezetők felszólalásait. Mi úgy gondoljuk, hogy a saját sérülékenységünkkel tisztába kell lenni, bizonyos fontos ágazatokban tisztában kell lenni az értekeinkkel, ki kell tartani az értékeink mellett, ugyanakkor tiszta, tisztán kell látni akkor, amikor a függőségeinket fel, felmérjük, kölcsönös függéseket. Ez természetesen kapcsolódik a védelmi aspektushoz, ami a kemény erőt jelenti, illetve a soft powerhoz is. Az EU toolboxjában, tehát valószínűleg mind a kettőt fejleszteni kell. Ez kapcsolódik a biztonsági unió bizonyos elemeihez, ahhoz, hogy hogyan tudjuk megvédeni az értekeinket, hogyan tudjuk a regionális rendet megerősíteni, illetve hogyan tudjuk a multilateralizmust jobban, hatékonyabban megvédeni az értekeink és az értékeink mentén. Szó volt az erőforrásainkról, eszközeinkről, ott jobban ki kell használni stratégiailag a külső fellépés következő MFF-es költségvetését, ahol ugye egy 30%-os növekedés lesz, legalábbis a javaslat szerint, és én azt gondolom, hogy ott stratégiai irányokat kell meghatározni, akkor, amikor ez a javaslat megszületik örömmel állunk a párbeszéd elé, és együttműködünk az AFET bizottsággal rendelkezésükre állunk, hogyha további információra van szükségük. Köszönöm, Defan úr. Érdekes volt hallani azt, hogy nem csak a nagy dolgokban akarunk nagyobbak lenni, hanem keményebbek is akarunk lenni kemény dolgokban, és aztán a puha dolgokon is kemények akarunk lenni, ön azt mondta, csodálatos volt hallgatni. Looking forward to receiving your amendment. Köszönöm kollégák, várjuk a módosítóit, és aztán az árnyék előadókkal majd összeülünk. Köszönjük ezt a bizottsági nyilatkozatot is, a határidő a módosítókra október 11-11 óra. November 24 21-én fogunk szavazni erről a bizottságban, a plenárison pedig decemberben. Nagy örömmel adom vissza a szót Zsuica alelnöknek. Anders vagy Suica fog elnökölni? Jó, akkor ön fog elnökölni. 23-as, 24-es napi rendi pontok. Kérem, hogy ne felejtsék el a kollégák, hogy 3-4-5 kor lesz egy kibővített elnökségi ülésünk. 3-6 kor, bocsánat, lesz egy kibővített elnökségi ülésünk. Addigra be kéne fejezni. Köszönöm, akkor folytassuk, ahogy az elnökünk mondta. Most egy közös vita következik a 24-es és 25-ös témáról Marokkó témák, e, az EU közösség, illetve a marokkói királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapításhoz, megállapodáshoz csatolt egyes és négyes jegyzőkönyv módosításáról szóló, egy részről az Európai Unió, másrésztről marokkói királyság közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás e, E, illetve a másik téma pedig az európai közösség és azok tagállamai, másrészt a marokkói királyság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás a csatolt első és negyedik hogy módosításáról szóló egyrészt az Európai Unió, másrészt a marokkói királyság közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás. E, Vestisen úr a vélemény előadója, meg is adom Vesztiszen úrnak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ezt a véleményünket a kereskedelmi megállapodáshoz és Nyugat-Szaharához Nyugat kötődő Európai Bírósági ítélet miatt kell létrehoznunk amely eh, kiegészítésre utalta a Marokkó és EU közti kereskedelmi megállapodást annak érdekében, hogy az eh, jogszerű legyen eh, nyugat vonatkozásában. Ez az intára tartozik elsősorban, mi véleményt írunk hozzá. Az inta azonban egy nagyon szigorú határidőt adott nekünk, mi is csak véleményt adhatunk ehhez a levélváltás cseréhez, levélváltáshoz, illetve a megállapodáshoz. Két dologról szól alapvetően a bírósági döntés. Az egyik az, hogy gazdasági hasznot kell húzni a megállapodásból a helyi lakosságnak, a másik pedig a konzultáció, a helyi lakossággal való konzultáció. Ez szerintem a pontja kell, hogy legyen a mi véleményünknek is, ezért én egy rövid javaslatra tettem, egy rövid, rövid véleményre tettem javaslatot, amely ismerteti az ENSZ álláspontját Nyugat-Szaharáról, illetve a tárgyalásokról, de emellett az külügyi szolgálatot is arra kívánja rábírni, hogy valósuljanak meg a bíróság határozatának következményei. Nagyon vitatható, vagy vitatott ez a téma. A mi feladatunk az az, hogy ezt a két előírást, amit a bíróság elénk tett, azt megvalósítsuk. A mi véleményünket kell, a, mi nekünk egy véleményt kell beadni az Intához, a, az ECR szeretne egy újabb vitát a tágabb értelemben vett nyugat-szaharai kérdésről itt a mi szakbizottságunk előtt. Én azt gondolom, hogy ebben a véleményben csak a konkrét kérdéssel foglalkozzunk, mert ez egy szakmai jelentés, és ne pedig különböző politikai véleményeket puffogtassunk Nyugat-Szahara státuszával kapcsolatban. Ez lenne tehát az én véleményem, és akkor nagyon szívesen együttműködöm majd az árnyék előadókkal. Köszönöm a titkárságnak, illetve a saját munkatársaimnak a segítséget, és most örömmel hallgatom a kollégákat. Köszönöm. Köszönöm, Vesztiszer úr. Ahogy ön is mondta, az INTA a vezetőbizottság, mi, mi, mi azonban úgy döntöttünk, hogy mi is szeretnénk véleményt benyújtani, az állásfoglással kapcsolatban is, illetve a jóváhagyással kapcsolatban is. Több kollega akarna beszélni, először Préda úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, én üdvözlöm azt, hogy most a bizottságon belül beszélünk erről a fontos kérdésről, amely érinti Marokkó és az EU viszonyát. Én szeretném újra kimondani, hogy Marokkó egy privilegizált partnere az Európai Uniónak, nem csak kétoldalú szempontból igaz-e ez, hanem regionális szempontból is egy fontos országról van szó. Hán biztos úr a közelmúltban megerősítette szeptemberben, Rabatban, hogy szükség van arra, hogy ezt a marokkói partnerséget újraindítsuk. Burita külügyminiszter szintén azt mondta, hogy néhány nehéz év után most kezdjünk egy új fejezetet. Eh, Burita úr egyébként az év vége felé eljön a mi bizottságunkba, majd átbeszélhetjük vele ezeket a dolgokat. A, az INTA jelentés, illetve a mi véleményünk jó pillanatban érkezik, noha egy kényes kérdésről van szó, a déli tartomány helyzete történelmileg nehézségeket okoz, legyünk reálisak. Nyilvánvaló, hogy végleges megoldást az INTA jelentés nem fog hozni ebben a problémában. Ugyanakkor nekünk nyilván az, hozzá kell járulni a megoldás kereséséhez. Fontos, hogy, hogy támogassuk a megoldást. Ne legyen az ürügy arra, hogy polemizáljunk. Az első véleménytervezet, amit Viszisen úr készített, az eh, egy jó anyag, és eh, figyelembe veszi azt, ami eddig ebben a bizottságban elhangzott, az a szöveg, ami előttünk van, az egy jó kiindulási pont. Az EU álláspontja a déli tartományokkal kapcsolatban nem változott. A déli tartományokkal való kapcsolatfelvétel e, is azt szolgálja, és azt akarjuk, hogy a megállapodásból a déli tartományok is profitáljanak, illetve az ottani lakosság is. E, tehát e, a fejlődés azt a területet is érje, illetve szorosabb legyenek a kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unióval. Egy visszautasítása ennek a megállapodásnak nem csak súlyosan érinteni a kapcsolatainkat egy fontos partnerországgal, hanem ahhoz járulna, hogy gyakorlatilag áthelyeződne a gyártás a nyugat szahorából Marokkóba, és aztán kerülnének át hozzánk ezek a termékek. Igazándiból ez a két lehetőség van, nincs 15 variáns. Ez a helyzet egyébként elég abszurd. A jelenlegi helyzet, ez a helyzet nem, nem segít senkinek. Tehát jó lenne egy megfelelő jogi helyzet, jogbiztonság, mert a jelenlegi helyzet akadályozza a fejlődést. A az Intabizottságban a nyomon követhetőségét kell megoldani a termékeknek, együttműködve a marokkói partnerekkel, és jelezni kell, hogy mely termékek származnak Nyugat-Szaharából. E, én Úgy látom, hogy jó együttműködés van Visztiszen úrral, illetve a többi árnyékelőadóval. Ez a jelentés reményeim szerint nem Marokkóról és az egész térségről szól, hanem arról a témáról, amiről szól, és akkor erre kell koncentrálni. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Préda úr. Lelana Szony, az Inte előadója de most egy misszióval Tunéziában van, ezért nincs itt ma. Valera asszonyt hallgatjuk meg a zöldek nevében. Először Klaus már el kell, hogy menjen. Ich glaube, man muss hier... Mondhatom németül is. Szerintem különbséget kell tennünk. Nem igaz az, ami többször is elhangzott, nevezetesen, hogy ezek Marokkó déli tartományai. Egy illegálisan megszállt területről van szó, ezt az ENSZ így hivatalosan meg is állapította, el is ismerte, és megdöbbent, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy majd megkeresi az útját, módját annak, hogy az Európai Bíróság ítéletét valahogy megkerülje. Gyakorlatilag a nyugat-szaharai nép megfogalmazás helyett az ott élő lakosság megfogalmazást használják. Megkérdezték az ott élők, nem kérdezték meg az ott élőket, nem kérdezték meg az ottani civil szervezeteket sem. Ennek értelmében pedig világosan egyértelmű, hogy megsértették a bírósági határozatot. Bele, gondoljunk bele abba is, hogy az aktivistákat börtönben tartják, és kínozzák őket olyan módszerekkel, amelyekről nem is tudom, hogy hogyan lehet túlélni ezeket a kínzásokat. Az INTA szakbizottság delegációja időközben ellátogatott Nyugat-Szahara területére, megpróbáltak ott kapcsolatba lépni egy NGO-val. A rendőrök akadályozták meg a párbeszédet, aztán a mi képviselőnk megpróbált megkeresni ezt a civil szervezetet, a rendőrség azonban folyamatosan jelen volt és megfenyegette őt. Utólag próbáltak mosolyoffenzívával némileg szépíteni a helyzeten. Minden esetre azt láthatjuk, hogy az emberi jogokat masszívan megsértik, és meg kell mondanom őszintén, hogy teljesen megdöbbent, hogy az Európai Unió, amely állandóan értékközösségként értelmezi magát, teljesen nyilvánvalóan lábbal tiporja az emberi jogokat és az ENSZ határozatot, ebben az esetben szerintem ezt a megállapodást így ellen, le kell szavaznunk, nem támogathatjuk. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne még valaki hozzászólni a frakciók nevében a témához? Valéra asszony igen, de előtte nem az ALDE, hanem a delegáció nevében fog felszólalni, ugye? Ajala asszony, aztán Valero képviselő. Igen, szerettem én is hozzászólni, szerettem volna hozzászólni a jelentés témájához. Kiegyensúlyozott a jelentés, megfelel annak a tevékenységnek, azoknak a fellépéseknek, amelyeket a bizottsága a mandátum alapján valósít meg, ugye a bírósági ítélet alapján. Értem, és elismerem, hogy vannak személyek, akik nem értenek egyet ezzel, de hát az Európai Unió nem, tehát nem a mi feladatunk az, hogy döntést hozzunk és megoldjuk a szahajrai problémákat. Ugyanakkor igenis ránk tartozik az, hogy ne kreáljunk még nagyobb problémákat, az állampolgárok számára a déli területeken, illetve a kormány számára, a marokkai királyság számára, amely nagyon nehéz helyzetben van. Európai Unió partnereként ezt az együttműködést vállalta a terrorizmus elleni harcban is. A migrációval kapcsolatban is, a Marokkóban mm, tartózkodó személyek letelepítésen is dolgoznak, és a földközi tenger területi felelőssége is van. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság munkája az szigorúan követte a számövőszéki döntéseket, a konzultáció is ide tartozik. Hát persze van, aki ezzel nem ért egyet, és új népszavazást szeretnének kiíratni, de hát ez nem ránk tartozik, ez az ENSZ témája. Úgy gondolom, hogy az összes érdeket felett összegyűjtötték, a poliszárió is, amely nem akart ebben részt venni, ami persze lehet, hogy erre legitim okuk van, de mégis nem ide tartozik ehhez a témához. Egyetértek azzal is, hogy a bizottság egyrészt figyelme kell vegye az összes aspektus, nem csak egy konkrét szektoriális problémával kell, hogy foglalkozunk, hanem az összes témával foglalkoznunk kell, az összes aspektussal, és ezért pozitív szavazatot szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ajala asszony. És most uh, Valéra asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pontosan Klauszhoz hasonlóan én is uh, szeretném távol tartani magamat attól a következtetést, hogy el kell fogadni ezt a megállapodást. Megnéztem, elolvastam uh, Lalond képviselő jelentését, ugye az INTA felelős ennek a témának, és a jelentésben a déli területeket nem autonóm területeként említik, de hát itt nem arról van szó, hogy most autonóm vagy nem autonóm terület, hanem a Szahara, Nyugat-Szahara kétharmadát elfoglalta Marokkó. És elfoglalt területekkel kapcsolatban pedig történtek változások a demogra- demográfiai szempontból is. Itt gyakorlatilag marokkói kolóniák alakultak ki, és nem pedig nyugat-szaharai lakosokról van szó. Algériában ezek az embereknek a nagy része Algériában él táborokban, úgyhogy ez a megállapodás, amit próbálunk átvinni, ez egy olyan megállapodás, amely ellenébe megy a bírósági döntésnek egyáltalán nem felel meg a bíróság döntésének. Ez az én véleményem. Mindenképpen próbáljuk megkerülni a bírósági döntést. Nyugat-Szahara nem része a marokkai megállapodásnak. Az ítélet egyetemen kimondja, Marokkó nem értékesíthet Nyugat-Szaharából származó termékeket. A jelentésben az is szerepel, hogy a poliszáriót nem ismerik el Nyugat-Szahara képviselőjeként. Az ENSZ és az Afrikai Unió viszont ezt megteszi. Mi nem ismerjük el ezt, vagy legalábbis nem is volt erről vita Nyugat-Szahara témájában, legalábbis Svédország soha nem mondott semmit Polisárióról, mint Nyugat-Szahara hivatalos képviselője, hogy ezt elfogadjuk-e vagy sem. Ugyanakkor támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit, azért, hogy olyan megoldást állítsanak föl, amely valóban működni tud az afrikai konfliktus esetében, és a szaharai, nyugat-szaharai lakosság öndeterminációs jogát is hangsúlyozzuk. Miért akarjuk legitimálni ezt a területfoglalást, ahelyett, hogy lehetővé tennénk nyugat-szahara számára, hogy népszavazáson szavazanak. Ezt évekkel ezelőtt megígérték nekik. Miért nem segítjük az ENSZ-et a munkájában? Ehelyett pont az ellenkezőjét tesszük, alássuk az ENSZ erőfeszítéseit, megpróbálunk megoldást találni mi erre a konfliktusra. Aztán konzultációs eljárás. 112 szervezetet hívtak meg, hogy vegyen részt a konzultáción. Ezek közül 94 soha nem kapta meg a hivatalos meghívást, és úgy döntött, hogy nem vesz részt. A bizottság soha nem volt jelen Nyugat-Szaharában, hogy a helyszínen az emberekkel beszélnek. Rabatban vagy Brüsszelben beszélt velük. Szerintem ez nem egy megfelelő konzultáció. Borzasztó az a tény, hogy úgy döntöttünk, hogy lemondunk ezen terület lakosainak a védelméről megoldást, megfelelő megoldást kell találnunk ezen személyek számára. Ez a nyugat-szaharai polgárokra vonatkozik, az ítélet egyetemen kimondja, a poliszárió képviseli a nyugat-szaharai lakosságot, és ők kell, hogy az elfogadásukról biztosítsák, nem pedig a területfoglalók. Köszönöm, Valero asszony. Pékot úr, a Magreb országok osztályának a vezetője, itt ül velünk. Az EKS fontos konzultációs folyamatot szervezett azért, hogy megfeleljen a tanács mandátumának. A nyugaszaharai lakosság gal konzultációt kell folytatni erről a megállapodásról, ez volt az elvárás. Úgyhogy érdekes lenne számunkra, hogy meghallgassuk, hogy hogyan tartották ezt a konzultációt, és mik az eredményei. Piké úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az LKS-t képviselem, itt mögöttem ül a bizottság képviselője a bizottság is részletesen részt vett ebben a témában a konzultáció aspektusával foglalkoztunk mi. Először is elmondanám, hogy üdvözöljük a szövegtervezetet, amelyet az előadó